megválasztásáról szóló napi rendi pontot lezárhatjuk, és rátérhetünk az alelnökök megválasztására. Ami az alelnökök megválasztását illeti, azt javaslom, hogy a jelöltek benyújtásának határideje 13 óra legyen, tehát 13 óra. És kérem, hogy az R00 pont 101-es teremben adják le a Louis Weiss teremben a jelölte nevét a főtitkár helyettes irodájában. Azt hiszem, hogy ezzel most világos az eljárás, és megszakíthatom az ülést. 15 órakor folytatjuk az Európai Parlament ülését. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Congratulations. Okay. It's fine. Okay. Thank you.